A tanács és a bizottság eh, nyilatkozatai a jó, demokráciával, jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatban. Megadom a szót újra államtitkár asszonynak. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők! Egy nagyon fontos eh, véta folytatunk itt ma. Az Európai Unió küzd a szabadságért, a demokrásért, a jogállamiságért, az emberi méltóságért. Ezek azok a közös értékek, amelyeket vallanak a tagállamok, és ez az alapja az Európai Unió identitásának. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a belső rendben e, jogállamiságot tiszteletben tartsák, és az egyéb alapértékeket is. Az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy megőrizzék ezeket az alapelveket. Elismerjük, hogy az Európai Parlament biztosítja azt, hogy a tanács és a bizottság feladatoknak megfelelően működjenek. 2013. júniusában a tanács már kimondta, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása alapvető az alapjogok biztosítása szempontjából, és felkérte a bizottságot, hogy folytassa a vitát a tagáll- az alapszerződések keretében, hogy van-e szükséges ezekkel a kérdésekkel szisztematikusan foglalkozni. Ugyanilyen módon a parlament felkérte az európai intézményeket, hogy hozzák létre a szükséges európai eszközöket az alapértékek megvalósítása érdekében ez a vita ö, kezdődött el már 2014 márciusában. Ezek a kezdeményezések a már meglévő eszközöket egészítették ki. Ö, jogsértési eljárás, ami ö, akkor alkalmazandó, hogyha európai jogsérül, sérül, és az atombomba opció, amit a hetes cikk biztosít a Lisszaboni szerződésben. Ez lehetővé teszi, hogy a szavazati jogát felfüggesszék egy tagállamnak abban az esetben, hogyha az európai értekeket súlyosan és folyamatosan megsérti. Több, ország, több esetben volt már vita arról, hogy hogyan lehet a jogállamiságot jobban megóvni az Európai Unióban. Múlt év decemberében a tanács közleményt fogadott el, és egy éves politikai párbeszédet hozott létre a tagállamok között annak érdekében, hogy előmozdítsák és megvédjék a jogállamiságot az Európai Unión belül. A párbeszédnek bizonyos alapelveket figyelembe kell vennie, mint például az objektivitás, a diszkriminációmentesség és az azonos egységes bánásmód. Figyelembe fogja venni a megfelelő kompetenciák elvét is, és biztosítani kell a befogadó megközelítést. Ez a gyakorlat az a célja, hogy növeljük a bizalmat, és ebben központi szerepe van a parlamentnek is, hogy ezek az alapelvek minden vitában betartásra kerüljenek. Most a tanács azon dolgozik, hogy létrehozza az első politikai vitát a jogállamiság kérdésében az év folyamán. Meggyőződésem, hogy ez a párbeszéd segíteni fog bennünket abban, hogy biztosítsuk, hogy a jogállamiság továbbra is egy mindenki által osztott közös érték legyen az Unióban. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm a figyelmüket, és várom, hogy a vita kibontakozzon. Köszönjük szépen, államtitkár! Most pedig megadom Franz Timmermans alelnöknek, bizottsági alelnöknek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A legjobban úgy tudjuk megmutatni, hogy a jogállamiság mit, szerel, mit jelent számunkra, hogyha arra emlékeztetünk, hogy mi a jogállamiság, hogyha nincsen, nem áll fenn a jogállamiság. 1958-ban um, Eisenhower elnök mondta ezt, alig ért véget tíz évvel ekkor a belső, második világháború és szörnyű emlékeket hagyott az emberek emlékezetében. 70 év telt el, és most ünnepeltük éppen itt a hemiciklusban az Auschwitz cím koncentrációs tábor fel, felszabadulását, és Schulz elnök és én pedig két hete Terézienstadtba, Terezinbe jártunk. Ennek ellenére nem csak a címek, az újság címek, hanem a trendek is azt mutatják, hogy a jogállamiság kezd veszíteni az erejéből, és ez figyelemre hív fel bennünket. Ezért üdvözlöm ezt a nagyon időszerű vitát. A tisztelt ház nagyon fontos szerepet játszik az alapjogok felügyeletében. Nem engedhetjük meg, hogy visszaessünk, visszacsúszunk. Nem engedhetjük meg, hogy az illiberális logika elterjedjen. Nem létezik olyas valami, mint az illiberális demokrácia. Break from the past az uniónk arra az elvere épül, hogy a társadalom nyílt és védett legyen, amelyben védjük a társadalmat az önkénytől. Ez az alapelv, amely összekapcsolja Európát, és gyakran ezt eh, magától értetődőnek veszük. Éppen ezért nem ismételgethetjük elégszer, hogy nem létezhet Európa anélkül, hogy a közös értékeinket ne tisztelnénk. Ha feladjuk a közös értékeinket, akkor az európai együttműködés lényegét gyengítjük el, és végül is megakadályozzuk az európai együttműködést. A bizottság elkötelezett az alapjogok és a jogállamiság érvényesítésében Juncker elnök azzal bízott meg, hogy speciális figyelmet folytassak erre a kérdésre, és ezt a munkát irányítsam és koordináljam az alapok, alapjogok minden szakpolitikában való megjelenítése, vagy mainstreamelése nagyon fontos szerepet játszik. Jurova és másik biztos kollégámmal egy alapjogi projektet indítunk útjára, és persze más biztosokat is bevonunk, ha erre szükség lesz. Célunk az, hogy 360 fokos megközelítést alkalmazunk, biztosítsuk azt, hogy a tagállamokban a helyben gyűjtött információk alapján biztosítva lássuk az alapjogok érvényesülését. Nagyra értékelem, hogy a tisztelt ház a hetes szik kiegészítésére egy kötelező eszközt kért, egyetértünk a közös értékekben, és abban, hogy szükség van arra, hogy ezt érvényre is tudjuk juttatni. Csupán az a vitatott kérdés, hogy mely eszközzel lehet a célt a legjobban elérni. Számomra minden intézmény fontos kiegészítő szerepet játszik ebben a munkában. Múlt decemberben a tanács és a tagállamok megegyeztek abban, hogy egy éves párbeszédet indítanak útjára, és úgy gondolom, hogy a mai vitánk is ezt a célt szolgálja. A bizottságnak megvan a saját szerepe, és a szerződések alapján az elmúlt években fontos lépéseket tett azért, hogy politikai nyomás gyakoroljon, illetve hogy az Európai Bírósághoz forduljon, például a bírák tisztességtelen nyugdíjazása ügyében, vagy pedig a felügyelő hatóságok tisztességtelen kinevezésében. Úgy gondoljuk, hogy ezt a munkát továbbra is folytatni kell, akkor, amikor az EU jogszabályok például az jogállamiság elvébe ütköznek. Ezért nagyon fontos, hogy az olyan esete, hogy minden jogvita esetén megfelelő fellebbviteli lehetőség álljon előttünk. December óta létezik a rendészeti és igazságügyi együttműködésben foganatosított kényszerítő intézkedések ellen a konkrét jogorvoslati intézkedés, és ezt is a bizottságnak köszönhető. A bizottság nem ideológikus módon dolgozik, és minden egyes esetet fair és objektív módon érvényesít a jog és a jogállamiság elveit vizsgálva. A bizottság elfogulatlan, és minden tagállamot azonos módon kezel. Célunk nem az, hogy az egyes tagállamokat szankcionáljuk, hanem az, hogy célirányott intervencióval vessük fel a konkrét kérdéseket, és így biztosítsuk az EU jogszabályok alkalmazását. A hetes cikk potenciálisan messzevezető szankciókat tartalmaz, és ez a konkrét és veszélyes súlyos jogsértések kezelését szolgálja. Ugyanakkor a múlt tapasztalata azt mutatja, hogy ezt az eszközt, melyet a tagállamok egyharmada, bizottság vagy a parlament indíthat útjára, ez az eszköz nem mindig alkalmas a gyors és hatékony intervencióra. Sőt, vannak olyan helyzetek, amelyek nem tartoznak az EU jog hatája alá, és ilyen módon nem válthatják ki a hetes cikk alkalmazását, de ennek ellenére felvetik az egyes tagállamokban a jogállamiság kérdését, a jogállamiság érvényesülésének kérdését. Ezért a bizottság tavaly az EU jog keretet megteremtette tavaly tavasszal politikai párbeszédet indíthat egy tagállammal, hogyha úgy ítéli meg, hogy szisztematikusan veszélybe került a jogállamiság, megakadályozandó, hogy tovább eszkalálódjon a helyzet. Hogyha egy ilyen jogállami krízis létrejön egy tagállamban, akkor ez a keret lehetővé teszi a bizottság számára, hogy gyorsan lépjen föl, objektíven értékelje a helyzetet, és az egyes tagállamok kezelésére vonatkozó azonos elvet érvényesítve lépjen fel. Az érintett tagállam természetesen mindent megtesz majd, hogy elkerülje hetes cikk alapjáni mechanizmus mely útjára indítását. A parlamentnek is fontos szerepe van, hogy meggyőzze a tagállamot, hogy az jogállam sértő intézkedéstnek vessen véget, és természetesen a folyamat minden fázisáról rendszeresen tájékoztatjuk a parlamentet. Nyomon követjük a tagállamokban történő eseményeket, amelyek a jogállamisággal függenek össze, és biztosíthatom önöket, hogy nem késlekedem majd, és alkalmazom a keretet, hogyha egy tagállam kapcsán aggályok merülnek fel. Hogy vesek fel még néhány kérdést. Biztos sohan, sokan gondolkoznak arról is, hogy az EU emberi jogi egyezménybe való csatlakozása hogyan áll a bíróság tavaly decemberi döntése után. A bizottság számára és számomra is abszolút prioritás ehhez az egyezményhez való csatlakozás, hiszen ez megerősíteni az alapjogok érvényesülését. Ugyanakkor a bíróság tavalyi véleményeire jelentős kihívásokat fogalmazott meg, és ezeknek, ezek közül nem mindegyiknek lehet könnyen megfelelni. Ezért el kell gondolkoznunk, a szereplőkkel, a stakeholderekkel eszmét kell cserélnünk, milyen úton haladjunk tovább. Az Európai Parlament üdvözölte az EU jogállami keretet, de ugyanakkor tudom, hogy újton új mechanizmusokat kérnek, amelyek a tagállamok jogállami EU alapjogi elvárásainak való megfelelését ellenőriznék. Én mindig úgy arról voltam meggyőződve, hogy ha a jelenlegi politikai eszközök nem működnek, akkor van szükség az új eszközökre. Mindig örömmel fogadok felvetéseket arról, hogy javítsuk a politikai intézkedéseket, de mielőtt az új politikai eszközöket alkalmaznánk, előtte látnunk kell a problémát saját magad. Mondhatjuk-e az állampolgárainknak, hogy egy további monitorozási eszközre van szükségünk, vagy pedig sokkal inkább csak a meglévő és nem olyan régen létrehozott eszközöket kellene jobban alkalmazni. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem annyira az új beszámoló vagy monitorozási mechanizmusra van szükség, hanem sokkal inkább az Európai Unió azon képességének megerősítésére, hogy bizonyos krízis helyzetekre, amelyek a jogállamisággal kapcsolatosak, válaszolhasson. Ezért véleményemünk szerint a keret nagyon jól szolgálja ezt a célt, és kiegészíti a meglévő alapjogói kérdésekben meglévő beszámolási mechanizmust. Nagyon sok szereplő, az Európai Uniós ügynökségek is, főleg az alapjogi ügynökség, amely kitűnő munkát végez, de persze a Velencei Bizottság, az Európa Tanács maga is, és nagyon sok civil, civil szervezet rendszeresen monitorozzák eh, a tagállamok jogállamiságnak megfelelő politikáját. Célunk az, hogy hatékonyabbá tegyük ezt az elemzést, és könnyebben felhasználhatóbbá tegyük. Ezért célom az, hogy az éves alapjogi kollókvium során, amelyről meghallgatásom során beszéltem a parlamentben, és amely idén október-novemberében kerül majd sor, itt ide meghívom az összes szereplőt, természetesen az Európai Parlamentet is, és már ma beszeretném jelenteni, hogy az idei kollokvium témájául a toleranciát teszem. Azaz tehát, hogy hogyan lehet az antiszemita, az antimuzulmán, az antikeresztény, vagy az a kisebbség elleni gyűlölet beszédet megakadályozni, ezek a legnagyobb kihívások, amelyekkel ma szembenézünk társadalmainkban. Remélem, hogy aktívan vesznek majd részt ebben ezen a rendezvényem. Azt szeretném, hogy ez egy célra vezető és értékes rendezvény legyen, hiszen közösen erős politikai üzenetet tudunk kibocsátani. És ez pedig többet jelent majd az állampolgárok számára, mint hogyha csak a mechanizmusokról vitáznak az intézmények, hiszen végezetül a társadalmokra kell gondolnunk is arra, hogy mi köt bennünket össze. Hogyan léphetünk fel a megbénító félelem, a másiktól való félelem ellen? a közös értékek mondatának itt vál, itt lesz értelme, hogyha a saját történelmünkre visszatekintünk, és így tekintünk a gyermekénk, unokánk jövőjébe. Ez az a amelyet az állampolgárok várnak tőlünk. Köszönjünk. Prim Köszönöm szépen. Alelnök úr, megkezdjük a vitát. Buda úr két percre kapszott. Köszönöm a következőképpen határozta meg Jacques Chevlé a jogállamiságot egy olyan politikai rendszer, ahol az állam hatalmat a jog ellenőrzi, ez a jogállam egyébként a jövőben is fontos szerepet fog játszani minden egyes társadalomban, modern társadalomban. Az egyenlőség, a tolerancia, a biztonság és egyéb értékek tartoznak ide. Ezek egy közös nevezőt alkotnak egy egységes és biztonságos Európában, amely mindig a polgárok és a vállalatok érdekében működik. Ezek azok az értékek, értékek, amelyek mellett ki kell tartanunk, és ezek továbbra is megmaradnak számunkra. A stabil Európa stabil tagállamokkal biztonságot jelent minden polgár számára, mindegy, hogy melyik államból érkezzenek. Egy független és hatékony igazságszolgáltatás pedig ösztönzőt jelent eh, a vállalatok, a gazdaság számára és a munkahelyek számára. Hogyha ettől eltérünk, akkor bizonytalanságot élünk meg, ami befolyásolja a mindennapi életünket hatékony mechanizmusokra van szükség, amelyek akár szankciókhoz is vezethetnek, hogyha sérülnek az alapjogok és az alapvető szabadságjogok. Ilyenekre szükség van mindenek előtt akkor, hogyha a jogállam értékei meginognak, adott esetben a demokrácia keretei között is az Európai Unió általában és Románia konkrétan rámutatott arra, hogy vannak ilyen kapacitásaik, hogy létrehozzák ezeket a mechanizmusokat, és így biztosítsuk a jogállamiság érvényesülését. Az ellenőrzési mechanizmus lehetővé teszi, hogy megállapítsuk, hol sérülnek a jogállamiság elvei Szoros együttműködést kell kialakítani az Európai Parlament, a tagállamok, a tanács és a bizottság között, hogy stratégiákat tudjunk kialakítani tagállami és európai szinten egyaránt, hogy jogállamiság még jobban működjön. Köszönöm szépen. Úgy látom, egy kék kártyát is kapunk. Szonyi úr. Szonyi Tibor, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt képviselő úr, Boda úr

Buda képviselő. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita nem minden frakcióban zajlik le, hanem minden egyes országban arra kellene koncentrálni, hogy tartsák be a jogállami szabályokat, máskülönben fel kell lépni. Dau cuvântul doamnei Sipel Birgit. Birgit Sipel két percben. Rechtsstaatlichkeit. A jogállamiság és a demokrácia alkotják az EU alapját, és aki ehhez hozzányúl, az az Európai Unióhoz nyúl hozzá. Az európai értékek betartása jogilag kötelező valamennyi tagállam számára, és nem csak akkor, ha EU jogot honnak végre, hanem mindig. Ezeket az értékeket gyakran figyelmen kívül hagyják, időnként szisztematikusan is az igazságszolgáltatás nem független, a médiák, média nem független, a parlamenti ellenzék nem kellő jogai, a kisebbségek elleni fellépés, izgatás, ez csak egy néhány példa ebből a sorból. Európaiként nem lehetünk nézők a partvonal mellől, hogyha az alapértékeket így sértik meg. Az Európai Parlament többször is független szakértői bizottságot követelt az EU tagállamokban az alapjogok betartására vonatkozóan. Sem a tanács, sem az Európai Bizottság nem tudott megfelelő koncepciót kialakítani ez mindeddig. A tagállamok esetében, hogyha évente ebédnél összejönnek és betárgyalnak erről, ez nem jó dolog, de nem elegendő, és politikailag nem semleges, és nem biztosítják, hogy valamennyi tagállamot rendszeresen felülvizsgálnak e- és a bizottság által biztosított keret a jogállamiság védelmére, és úgy tűnik, hogy mindeddig csak papíron van meg. Az Európai Parlamentnek rendszeresen tájékoztatást kell kapnia az intézkedésekről, amelyeket meghoztak, de ez eddig nem történt meg, vagy azért, mert nem történt ilyen, vagy csak a tájékoztatás hiányzik. Összefoglalom tehát, az elmúlt évek alapjogi vitái után a tanács és a bizottság szép lassan közelít a központi kérdésekhez. Ez rendben van, de ez nem elegendő. Az összes tagállam készségére szükség van, és a bizottság készségére szükség van, hogy nyíltan megnevezzük az alapjogok sérelmét, és szankciókat is alkalmazzunk. Az, unió, az értékek a képviselőként ez a feladatunk. Timothy Kirkop képviselő következik két percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Az, a közös értékeink, a szabadság, a demokrácia és a tolerancia természetesen Európa alapkövét kép, képezik ebben az unióban. Nagyon gyakran úgy gondolom, hogy a parlament megpróbál értékeket egyszerűen mennyiségileg megfogalmazni, amik nem számszerűsíthetőek a tapasztalataim azt mutatják, hogy a különböző küszöbértékek és számok nem igazán képviselik vagy jelenítik meg a valóságot. Szerintem ahelyett, hogy kötelező eszközöket hoz, alakítanánk, hogy megbüntetnénk tagállamokat, inkább azt kellene megkérdezni maguktól, hogy van-e olyan mechanizmusok, ezek lehetővé teszik a nyílt vitát, és ezáltal a megoldások megtalálását. Arra lenne szükség, hogy az egész Unióban kibontakoztassuk a vitát, hogy hogyan lehet javítani és fokozni a jogállamiságot és a szabadságot az országainkban, és ezáltal az állampolgárok életét. Azt kellene meg vizsgálni a bizottságnak, hogy hogyan lehetne a munkaerőpiacon csökkenteni a korlátokat a fogyatékossággal élőknek, az LGBT közösség tagjainak, a fiataloknak, és hogyan lehetne jobb a gazdaság, illetve oly módon, hogy a gazdaság növekedni tudjon. Hogy hogyan lehet az alapjogokat a gazdasági növekedés mellett azzal párhuzamosan elősegíteni valamennyien egymás eh, partnerei vagyunk, és nem egymás kioktatói kell, hogy legyünk. Amire szükségünk van az az, hogy a jobb jogalkotásra, a jobb végrehajtásra kell koncentrálnunk, és jobban beszéljünk egymással. Elnök. Most pedig Sofia Intrieltnek adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök kortisztelt tanács képviselő és Timmermans biztos úr. Egy kicsit csalódott vagyok, meg kell mondjam, mert Timmermans úr ön azt mondta, hogy nincs szükségünk a mechanizmusokról intézményi vitára, pedig szerintem éppen, hogy erre lenne szükség, mert az alapjogok, az alapértékek, amire az unió épül, az a szerződések kettes cikkében szerepelnek. A legfontosabb cikkről van szó, hierarchiában a legmagasabban elhelyezkedő cikk, és ennek a cikknek a végrehajtása a leggyengébb. Emlékszem arra a vitára, amit az erővezetről folytattuk. Mindenki azt mondta, hogy á, nem kell kötelező eszköz az európai, az erővezetben, mert a gentleman agreement az működik. Aztán láttuk, hogy ez hová vezetett. Szerintem itt az ideje, hogy ez az Európai Unió az unión belül egy politikai uniót hozzon létre, és meglegyenek azok az eszközök is, amik ezeket az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, kikényszeríték. Nem csak beszélnünk kell ezekről öt vagy hat nyelven, hanem akciókat is kell valamennyi nyelven megfogalmazni, és kötelező eszközökre van szükség, nem csak megállapotásokra, diplomáciára, hanem kötelező erejű eszközökre. Ezért az én frakcióm, az ALDE frakció a demokratikus kormányzás csomagot javasolja, és azt javasolja, hogy ezt meg kellene vitatni. Ez elfogadható lenne a meglévő szerződések alapján, ugyanúgy, ahogy a stabilitási paktum is elfogadható. Meg lennének azok a mechanizmusok, amik biztosíthatnák az értékeknek a kikényszerítését. Tehát például van egy eszközünk, mindjárt meg is mutatom, így néz ki, ez tulajdonképpen egy ilyen táblázat, ahol az összes 28 államot bizonyos mutatók alapján besoroltuk. Gyülekezési szabadság, vallásszabadság, egyenlő bánásmód és így tovább. És ideírtuk a tagállamoknak a nevét is, csak annyit tudok mondani, hogy a, Svédországnak és Dániának van zöldje, a többiek azok pedig névtelenek. Ez egy olyan gyakorlat, amit el kellene végezni a parlament, a tanács, a bizottság és a nemzeti parlamentekkel együtt minden évben kellene egy vitát folytatni párhuzamosan valamennyi intézmény azzal, hogy hogy áll az á, a jogállamiság és a demokrácia az egyes tagállamokban. Egyetértek abban, hogy minden tagállamot azonos módon kell kezelni, és azonos módon kell megviz, ö, megvizsgálni. Nem egy-egy tagállamot kell kiragadni, és arról folytatni, hogy Bulgáriával, Romániáról mi van, vagy a ö, jelölt országokról. Minden tagállamot át kellene világítani, nem csak költségvetési szempontból, nem csak adósság kérdésekről, hanem a közös értékek betartatásáról, betartásáról is beszélnünk kellene. Köszönöm szépen. Kiszagonó úr következik egy percben. Elnök úr, a demokrácia és az alapjogok a téma. Erre támaszkodik állítólag az Európai Unió méghozzá az alapító szerződés második cikke értelmében. Nos, ezeket a jogokat az Európai Unió intézményei is kétségbe vonják. Mert az Európai Bizottság nekünk egy írásos válaszban azt mondta, hogy az alapjogok nem hatályosak a memorandumok keretében. Ez konkrétan azt jelenti a gyakorlatban, hogy ezen polgárok másodosztályú polgárok, és ezek az országok gyarmatok, mert magas az adóterhelésük. Katainen biztos úr azt mondta, hogy nem kell feltétlenül a választások eredményhez alkalmazkodni. Ezzel megvetik a demokráciát. A 20. század diktátorai katonai hatalommal akadályozták meg a választásokat, de a 21. század elitjei a választási eredményeket zsarolással, elnyomással kívánják meghamisítani. Európának új útra van szüksége. Köszönöm. Sargentini asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi elnökség azt mondta, hogy a tanács véleménye szerint évente egyszer tárgyalni kellene európai alapjogok helyzetéről, egy ebéd keretében lett volna az elképzések szerint ez megvalósítható. A biztos úr azt mondta, hogy nem akar... Sajnos a mikrofon kikapcsolódott közben. Jó, újra működik a mikrofon. Tehát azt mondta, hogy ideológia mentesen és pártsemlegesen kíván fellépni, mint egy bíró mondta Timmermans úr, de a, vannak játékszabályok, és a bírónak az a dolga, hogy betartassa a játékszabályokat. Nem lehetünk függetlenek, ha nem ismerjük a játékszabályokat és ezek a játékszabályok az alapjogok felvizsgálatára még nem léteznek, mert hiányzik a politikai szándék ehhez. Most itt a házban fel kell tenni a kérdést politikailag, hogy akarjuk -e ezt, vagy nem akarjuk, nevén nevezik a gyermeket, hogy van-e bátorságunk hozzá, beszélhetünk a problémákról, megengedhetjük-e magunknak, hogy beszéljünk a problémákról, mindeddig nemmel válaszolunk és hiányoznak hozzá az eszközök, ugye sajtószabadságról beszélünk, gyülekezési szabadságról, diszkriminációmentességről, de mi történik ezen a területen? Ugye az van, hogy a foci csapat tagjai lehetünk, és együtt játszhatunk, most 28 játékosról beszélünk, akkor már utána nem szabad buktatni és szabálytalanul játszani, ha valaki csatlakozott ehhez. És Timmermans biztos úr mindig újra azt mondja, hogy hát megvan a meglévő szabályokat, betartják, de hogyha a politikai szándék hiányzik ehhez, akkor nincs mit betartani. Önnek itt már végre lépnie kell. Én azt várom az elnökségtől is egyébként, hogy értékeljék a helyzetet ezen a területen. Ferrara asszony kapja meg a szót, tessék parancsolja. Egy perc harmincban. Köszönöm, elnök úr. Óriási a különbség a jogok és a jogok alkalmazása között. Hiába kettes, hatos cikkek az Európai Unióról szóló szerződésben sok millió európai állampolgár súlyosan szenved a takarékossági politika következményeitől, és persze a korrupció és a bűnözés következményeitől. Európában egy belső közös stratégiára van szükség, mely megbiztosítja a demokráciát, és koherensen kezeli az emberi jogokat. Már ma még nincsen egy ilyen mechanizmus, pedig erre van szükség, hogy a közös európai értékeket támogassuk, amelyekről az európai alkotmány, illetve a tagállami alkotmányok szólnak. A Európai Szerződés 7 cikke csupán írott malaszt marad hogyha nem teszünk semmit. Becsvágyó célokat tűzhetünk ki magunk, el, magunk elé, de valamit tenni is kell. Hatékony nyomonkövetést és intervenciós mechanizmusokat is biztosítani kell, mi több szankciókat is biztosítani kell, ha valamely tagállam fityet hány az emberi jogokra az Európai Bizottságnak az a kötelezettsége, hogy minden egyes európai politikát és tagállami politikai lépést áttekintsen, hogy se közvetve, se közvetlenül ne veszélyeztethessék a jogállamiság elveit az országokban. Köszönöm. Most pedig Lenársz képviselő kap szót kettő percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy több név is elhangzott, de a jogállamiság az egyik legfontosabb dolog, ami összefog bennünket Európában, és ezért kell erről igazán beszélni. Nem csak az állampolgárok számára, hanem az Európai Unió szavahihetősége szempontjából is. A tagállam jelölt országok, a partner országok szempontjából is fontos ez. Jogállamiságot ezért emlégetjük. Nincsen jogállamiság. Ha nincs jogállamiság, akkor nem működik a demokrácia, és nem működik a gazdaság sem. Tehát amit prédikálunk, azt a saját házunk táján is meg kell valósítani. És Timmermans úr két évvel ezelőtt ön külügyminiszterként írt egy levelet ebben a témában, hogy vitassuk meg az alapszabadságok kértését. Aztán egy évvel később, és itt szeretnék gratulálni. A szerződések eh, kapcsán eh, el is kezdett dolgozni ezen a kérdésen. De Timmermans úr, azt szeretném kérdezni, hogy két évvel ezelőtt volt ez. Ha visszatekint arra a tapasztalatra, amit szerzett aztán körülbelül egy évvel később, az alapjogi ügyekben nem került ez publikálásra. Ön elégedett azzal, ami történt? Nem lenne lehetőség arra, hogy a jelenlegi keretek között valamivel többet tegyünk annak érdekében, hogy minden ország, függetlenül attól, hogy milyen kormány van hatalmon, hogy hol tart, hanem hogy tényleg az alapjogok az agenda csúcsára kerüljenek. López Aguilar urat kérem két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A Timmerman, a Timmermans alelnök az Európai Parlamentben már több alkalommal hozzászólt, és beszélt arról is, hogy sok országban a gazdasági válságból, aztán a szociális válság lett, és egyenlőtlenségek születtek. Ez morális és válságot is jelent, ami igazságtalanságot szül. Innen fakad aztán a xenofóbia, az Európa ellenes gondolatok. Az alapjogok és a demokrácia minősége nagyon fontos kérdések, ebben egyetértek önnel. Nem csak arról van szó, hogy a deficitet kell csökkenteni, vagy a deficitet, az adósságot kell kezelni, ezeket tesz cikkében vannak, hanem az alapjog, a jogállamiság, ez az legalapvetőbb. A, demokrát, a reprezentatív képviseleti demokrácia és a kisebbségeknek a tiszteletben tartása, ez a legfontosabb és a demokrácia minősége és az alapjogok hanyatlásban vannak Európában. Miért? Azért, mert nincsenek meg azok az eszközök, amik ezeknek az alapelveknek a kikényszerítését lehetővé tennék. Ez nagyjából a kopenhágai dilema. Megvan a szigorúság a klubba való belépéshez, de ha valaki már belépett, utána senki nem vizsgálja, hogy ezeket a demokratikus normákat, például a kisebbségek védelme területén, vagy a diszkrimináció tilalma esetén betartják-e, vagy hogyan tartják be. Vannak alapelvek, és a bizottság kommunikációiban 2014-ben hallottuk ezt, de van egy tagállamokkal folytatott párbeszéd, de ez nem elegendő. Hatékony mechanizmusra van szükség, ami garanciákat nyújt. Egy közep, középutat kell tartani a meggyőzés és a, az adott esetben a kikényszerítés között, ami a hetes cikkben szerepel amit viszont gyakorlatilag nem lehet megvalósítani. Tehát ezért van szükség egy középútra az ö, jogsértési eljárás és a meggyőzés között. A demokrácia nem egy olyan dolog, ami magától egyszerűen csak meg lesz, hanem egy olyan dolog, amit az embernek meg kell szereznie. Skripek úr parancsoljon másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr a tagállamok a természetes keretét adják az emberi jogok védelmének és a demokrácia védelmének. Itt vannak a kopenhágai kritériumok, ezeket be kell tartania. Senki se akarja megkérdőjelezni a saját értékeit. Ha vannak bizonyos problémák az EU-ban, akkor ezeket meg kell vitatni. Attól tartok, hogy szigorú ellenőrzések eh, eh, ahhoz vezetnének, hogy sérülnek a tagállamok jogai, és tudom, hogy ahol az ellenőrzésnek vége, ott a parancsok diktatúrája kezdődik. Ezért tartok attól, ahogyan reagáltak a szlovák népszavazásra a családokkal kapcsolatban. Elvárom a kollégáktól, hogy legyenek toleránsak és tiszteljék az eredményt. Aki a természetes családot akarja előtérbe helyezni, az veszélyt jelent a demokráciára. Azt gondolom, hogy az emberi jogoknak itt is érvényesülniük kell, az Európai Bizottságnak el kell fogadniuk, méltányolniuk kell azt, amit történik. Nem több ellenőrzésre van szükség, nagyobb teret kell biztosítani a tagállamok szuverenitásának, párbeszédre van szükség kölcsönös respektus alapján

nem szabad semmiféle kisebbséget diszkriminálni. Ez teljesen egyértelmű. Azonban fel kell tennünk a kérdést, mi az a kisebbség. 48-ban meghatározták az emberi jogokat. Második kék kártyá is van. madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Arról értékekről beszélt, és diktatúrákat is említett, de igaz-e az, hogy a népszavazás megbukott, mert csak 20%-a ment el szavazni. Ez azt jelenti, hogy a nagy többsége Szlovákiában sokkal jobban tisztelték az LGBT-ket, mint ahogy ön ezt mondta. Vážená pani, to je, vážená pani kolegyňa, to je v poriadku. Igen, tisztelt képviselő asszony, rendben van ez így, hogy hányan járultak az urnákhoz, az végül is mindegy. De a kampány, ami a referendum ellen irányult, az tisztességtelen volt, sőt jogtalan is, és izgató is volt, és nem akarom, hogy nyomást gyakoroljanak egy független, szuverén államra az etikai kérdésekben, családi kérdésekben minden állam maga kell, hogy döntsön. Ami pedig a népszavazásunkat illeti, az kifejezésre juttatta a tagok véleményét. Wikström asszony egy percben. När ett land vill gå med i EU, då... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Uniónál nagyon magasak a sztendertek, amik, és vannak alapjogok és szabadságok amiket be kell tartani a mindenkinek, jogállamiságot be kell tartani, és működő demokrácia kell. De hogyha valaki tagja lesz az Uniónak, akkor nincsenek igazán olyan eszközök, amik lehetővé tennék, hogy tovább is nyomon kövessék ezen kritériumok betartását, és azzal szembesülünk, hogy a kopenhágai diléma jelenik meg. Mint például így voltak a médiajogok, amelyeket megsértettek, az a homofób törvények születtek, amik, a, vagy pedig vannak országok, ahol a roma lakosságot diszkriminálják és szankciókat kell alkalmazni ezen tagállamok ellen, de nem kerülnek ezek sem betartásra. Amikor viszont emberi jogokról van szó, akkor nagyon, nagyjából mindenki azt csinál, amit akar. Ez itt az ideje, hogy ezen országok is szankcionálásra kerüljenek, mert megsértik az emberi jogokat. Láttunk erre példákat és van egy táblázat, ahol feljegyeztük az emberi jogsértéseket, és itt az ideje, hogy most már akció is legyen. Kék, kér, kék kártyás kérdés merült fel. Vállalja? Igen, természetesen, nagy örömmel. Voda úr. Mikro, s'il vous plaît, monsieur. Mikrofont legyen szíves. Aș vrea să întreb antevorbitoarea mea dacă are cunoștință de fapt Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni az előttem szólótól, hogy vajon Romániában minden nemzeti kisebbségnek lehetősége van, hogy az anyanyelvén tanuljon az iskolában. Románia példaértékű a kisebbségek tekintetében. Talman, herr talas... Nos, tisztelt képviselőtársam, hogyha a románok használhatják eh, az anyanyelvüket, a román állampolgárok az anyanyelvüket az iskolában, az jó, de kérdezem, hogy a roma kisebbség használhatja az anyanyelvét, ugyanakkor az én városomban, Upszalában 32 embert számoltam össze, kizárólag a belvárosban, akik koldulnak azért, mert diszkriminálják őket az hazájukban. Most pedig Luna csak a kap egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, elnök asszony, alelnök úr, kedves kollégák! <clears throat> Skripek kollégam felszólalása alapján az LMBT jogokról szeretnék beszélni. Skripek úr, nagyon meg voltam hökkenve, egy szuverén államra gyakorolt nyomásról beszélt, és Szlovákia példáját hozta fel. A hát senki nem kényszerítette a szlovák kormányt vagy parlamentet, hogy egy homofób referendumot indítson úriára, és amikor azt mondja, hogy egy nagy kampányt fordítottak ez ellen, nos, ez nem igaz. Sokkal inkább azokat a plakátokat láttam, amelyek az igen szavazat mellett buzdítottak. Ilyen módon Egyetértek Timmermans alelnökkel, valóban a homofóbia elleni úti tervre van szükségünk Európában. Létezik a, jogo, a jogszabályok tekintetében jogsértési eljárás, de mondjuk az LMBT közösséget megsértő cselekmények kapcsán nem lehet fellépni. Például Litvániában

hogy az egyes országok belső rendjét az ország állampolgárainak és annak az országnak a törvényeinek kell befolyásolnia, és eh, nem szabad külső erőnek beleszólni az ország ügyeibe. Sógor úr. Nem gondolom. Madame Kaufmann, pour euh, deux minutes. Kaufmann asszony két percben. Üdvözlöm a tanács döntését, hogy politikai párbeszédet indít útjára a jogállamiság védelmében. Üdvözlöm a bizottság eljárását is, a jogállamiság megerősítését szolgáló intézkedéseit. Mindkét lépés jó irányba tett lépésnek tekinthető. Az Európai Unió nem csak egy belső piacot, közös piacot jelent, hanem közös értékeken is alapszik, ezért az Európai Uniónak érvényesítenie kell ezeket az alapértékeket, ez a hitelétől függ. Csak aki a saját házatáján is söpröget lehet hiteles. Ezért ebben a kérdésben nem engedhetünk Európában. Egy európai értékközösség tagjai vagyunk, és ezért a belső ügyekbe való be nem avatkozás kérdé, elve nem érvényesülhet Európában. Az államaink nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással, és ilyen módon a nemzeti politika egyben az európai belpolitika részét is képezi. De kedves kollégák, még ha a tanács és a bizottság intézkedései jó irányba tett lépésnek is tekinthetőek, azt kell mondanom, hogy ezek csak egy első lépésnek tekinthetőek, hiszen egy igazi belső közös európai mechanizm még nem létezik. Egyszer és valószínűleg zárt ajtók között tanácskozik a tanács évente erről a kérdésről, ez nem elegendő. A tanács és a bizottság fontos, hogy még egyszer megvizsgálják a parlament javaslatát egy kopenhágai mechanizmus létrehozásáról, egy olyan mechanizmusról, mely az alapjogok és a jogállamiság betartása felett őrködik, és ezt ellenőrzi is az egyes tagállamokban független szakértők bevonásával és objektív adatok és elismert indikátorokra való kitekintéssel. Egy igazi alapérték vizsgára van szükség, és az alapérték ügynökségehez fontos szerep, ebben fontos szerepet játszhat. Köszönöm szépen, most pedig Maura képviselő egy percben parancsoljon. Szerintem Este debate nos plantea la... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a vita egy szükséglettel szembesít bennünket, és önkritikusaknak kell lenni. Miért? Mert a, ö, úgy beszélünk a szólásszabadságról, mint hogyha ez egy Európa ez egy európai sajátosság lenne. Miközben a 14. cikkben minden tagállamnak be kell teljesíteni kell a média. Például a Magyarországon a TV az egy propaganda eszköz az Orbán kormánynak. Ugyanakkor azok a reklámjövedelmek, amik megfolyásolják a pozíciót, politikai nyomást gyakorolnak. Ezt nem én mondtam, hanem ez egy közelmúltban készült Európa Tanácsi jelentés erősíti meg, hogy az emberi jogi helyzet Magyarországon hanyatlik. Az Európai Uniónak meg kell követelnie, hogy

Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, ez a vita rámutat arra valójában, hogy nem vagyunk egy tökéletes eh, intézmény, társadalom és az országok sem tökéletesek. Ugyanakkor emlékeznünk kell arra is, és emlékeztetnünk arra is, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal kikövezve Tudjuk valamennyien, hogy az alapjogok rendkívül fontosak az Európai Unió intézményei számára. Ezek adják az alapot. Nézzük meg az Európai Unió történetét. Különbözőképpen használták ezeket a jogokat délen, északon, keleten és nyugokon. Gondoljunk a Nemzetek Ligájára, Csehszlovákiát is létrehozták például, és Ugyanezt mondhatjuk egyébként bizonyos szavokról, amelyek később csatlakoztak az Európai Unióhoz. Itt vannak a kopenhágai kritériumok, és itt a nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogok is vannak. Ezek számos más országban egyen nem működnek. Azt mondom, hogy nem csak az alapjogok mellett kell kitartanunk, hanem más elveket is be kell tartanunk, amelyek az, az Európai Uniót. Tehát itt a hatalmi ágak megkülönböztetéséről van szó, Montesquieu értelmében, ugye, vagy a bíróságok, az igazságszolgáltatás és ne csak politikai intézményekről beszéljük. Azt hiszem ebben a vitában azt látjuk, hogy egy politikai intézményeket kívánnak létrehozni, amelyek bírósági szerepet játszanak, és gyakorlatilag egy új intézményt hoznak létre, ez egy kontraproduktív dolog lenni. Szeretnék még elmondani valamit. Itt az Európai Unióban, itt a teremben sokan vannak, akik ö, ö, civil szervezeteket támogatnak egy Európán kívüli országokból, az eu kívüli országokból is kapnak pénzeket civil szervezetek, pártok, stb. és nem tesznek semmit a, nem, az emberi jogok értelmében és azt gondolom, hogy ezt végig kell gondolnunk, meg kell vizsgálnunk, hogy mit tudunk tenni. Igenis, a hatalmi ágak megosztása mellett tartsunk ki, és sikeresebbek leszünk, mint itt a mai napon. Köszönöm. Madame Köszönöm, Kinicsi, asszony kettő percben. Elnök asszony, köszönöm szépen. Az alapjogok támogatása nagyon fontos a közösségi térségben, és nagyon fontos, hogy meghatározzuk azokat a határokat, amelyeket nem lehet átlépni, hiszen csak így lehet betartani az unió alapjául szolgáló alapjogokat. De ugyanakkor ez a rendszer nem kelléképpen erős lábakon áll, és így kikezdhetőek az alapjogok a jogsértési eljárás kizárólag a közösségi jog megsértése esetében létezik, az alapjogok esetében nem. Éppen ezért csak a szerződéseket lehet alap, alapul venni, de előfordulhat, hogy a jogállamiság szembe csorbát egy tagállamban, és nem lehet fellépni ez ellen. A hetes szerződéses cikke pedig szélsőséges, és nagyon nehéz nehezen szánják rá magukat a tagállamok, hogy emellett döntsenek. Éppen ezért nagyra értékelem a bizottság azon célkitűzését, hogy egy alapjogi párbeszédet indítson, és egy előrejelző mechanizmust is bevezessen, ahogy ez elhangzott, annak érdekében, hogy megőrizhetők legyenek az alapjogok, és sikerüljön kiküszöbölni ezeknek a sérel, megsértését. Fontos volna, hogy a jogállamiság kategóriáját jobban definiálja a bizottság, és így az alapjogok támogatását is meghatározhatóvá tegyem. Ugyanakkor minél gyorsabban el kell érni ezeket, meg kell határozni ezeket a definíciókat, annak érdekében, hogy a diszkrimináció ellen megvédhessük az állampolgárokat, illetve megvédhessük az alapjogokat mindenfajta jogsérelem ellen. Köszönöm szépen! Most pedig Pagada Ortunoda Ruiz képviselő kapszott egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. A jó gyakorlat, az átláthatóság, a, ez lenne a legjobb a korrupció ellen. És ez segítene megvédeni az alapjogokat is. A politikának a presztízs hiánya az azért van, mert homályosak a dolgok, és mint a politikusok fölötte lennének az állampolgároknak, és nem azoknak szolgái lennének. Ugyanez vonatkozik a kormányokra. A hetes cikkei nem kerül alkalmazásra, úgy, és ugyanúgy, ahogy a kettes sem. Külön hatalmi ágakat kell létrehozni, de ez nem igazán valósul meg. Például Spanyolországban a ö, politizálása a ö, különböző takarékszövetkezetek ellenőrzésének, az kétszer annyiba került, mint az összes többi költség. És a rossz demokratikus kormányzás az pedig nagyobb szegénységet eredményez. Tehát Timmermans úr hosszú nagy vitákra lesz szükség. Makovely asszony két percben. Mulțumesc, doamna președintă Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is mit is értünk jogállamisággal az állampolgárok és azok, akik irányítják őket, azok alkalmazzák a jogszabályokat. A jogszabály az a vonatkozik a magánszemélyekre, nem csak az állampolgárokra, hanem azokra is, akik a hatalomban vannak. Hogyan kell ugyanakkor kialakítani a jogszabályokat? Hogyan járunk el a gyanúsítottakkal bűnügyek esetén? Hogyan szedjük be az adókat? Hogyan rújjuk ki az adót? Minden része a jogállamiságnak, mert szabályokról és jogszabályokról van szó, amiket ki kell kényszeríteni, alkalmazni kell. A jogállamiságot azonos módon kell alkalmazni mindenkire vonatkozóan, és nincsenek kivételek hogyha ez nem így működik, akkor a társadalom sem működik, az igazságszolgáltatás, a demokrácia, a gazdaság is csorbát szenved, és nem működnek megfelelően. A jogállamiság eh, teszi a különbséget a demokrácia és a diktatúra között nincsenek kisebb vagy nagyobb jogállamisági sértések. Jogállamiság megsértése van, és pont. A jogállamiság azt is jelenti, hogy úgy kell viselkednünk, ahogy a jog erről rendelkezik. Nincs jogállamiság akkor, hogyha a politikusok állandóan megváltoztatják a jogszabályokat, mert éppen nem tetszik, és nem őket szolgálják a jogszabályok. Azért vannak a, szabály, a jogszabályok, hogy a politikusok és minden állampolgár ezekhez igazodjon, nem pedig úgy, ahogy ezt a politikusok teszik. Mert a, a politikusok meg tudják változtatni a jogszabályt, amikor az nekik nem tetszik. A jogállamiság

Most pedig egy percben Bilbao Barancia úr kapszót parancsoljon. Asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európa az demokrácia és az emberi jogok Európája. Nem mondhatjuk azt, hogy nem szabad, hogy sorvát szenvedjenek ezek a jogok. Ezért harcoltunk, hogy érvényesüljön az emberi jogok világa több lehetőséget kell biztosítani az intézmények számára, hogy a kopenhágai elveket érvényre tudják vitni. A liberálisok mindig síkra szállnak a demokráciáért, az emberi jogokért. Néha bizony nevén kell nevezni a gyereket, Spanyolországban például élek hossz, élethosszig tartó börtönbüntetést akarnak, egy valós élethosszig való büntetést akarnak bevezetni, már pedig az igazságszolgáltatás nem független. Ez igen aggályos. 2008-ban a spanyol um, 2008 óta nem tartják be a kerethatározatot Spanyolországban, az igazságszolgáltatás nem független, már pedig Európának fel kell lépnie az alapjogok sérelme ellen. Köszönöm szépen, és most Bilba asszonytól elveszik a mikrofont. Weiden Holzer úr, egy percben. Köszönöm szépen, az Európai Unió nem csak egy gazdasági, hanem egy értékeken nyugvó közösség is. Ezek a kopenhágai kritériumokban is megjelennek, mindez megjelenik 93-ban. Azóta továbbra is vita van, <clears throat> továbbra is a felvételhez figyelembe veszik a kopenhágai kritériumokat, bár ezek értelmezésre szorulnak, de csupán általános szankciós mechanizmusok léteznek. Egy ilyen, ez a helyzet nem kielégítő, hiszen egyes tagállamok, mint például Magyarország, megtehetik azt, hogy fittyet hányjanak a korábban elvállalt kötelezettségeikre. Olyan mechanizmusra van szükségünk, amely valódi kötelezettségeket tartalmaz, és amely nem teszi lehetővé, hogy kompromitáljuk ezeket az értékeket, így adva hitelt az uniónak. Köszönöm, most meg uh, Rovuda asszony kapszót. Merci, cher madame. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A ö, DNS Európának alap ö, ö, és változtathatatlan értékekre ö, épül. A demokrácia, a szabadság, az emberi méltóság tiszteletben tartása, az emberi jogok és az jogállamiság. Ahhoz, hogy egy tagállam ö, csatlakozhasson az unióhoz, annak a Kopenhága kritériumokat kell teljesítenie, az alapjogoknak a tiszteletben tartását és fejlesztését. Ezt nem csak a belépéskor kell betartani, hanem mindennapi napokban is gyakorolni kell. Ugyanakkor a demokrácia és a jogállamiság nem azonos módon kerül védelemre minden országban. Sok állampolgárnak a jogait megsértik és nem veszik figyelembe még az unióban sem az LMBT társadalom, a romák, a menedéket kérőket, és értik leginkább a jogsértések, akik kis perifériára szorulnak, sőt egyes esetekben még szenvednek is. Ezért szük fontos, hogy az európai értékek érték, betartásának értékelése megvalósuljon és rendszeresen ellenőrzésre kerüljön egy folyamatos párbeszéd keretében, és megfelelő szankciók és e, jogsértési eljárások is csak párosuljanak hozzá. A szerződés hetes cikke, ami lehetővé teszi, hogy egy tagállamtól megvonják a szavazati jogát, hogyha súlyosan sérti az európai érdekeket. Nagyon nehezen alkalmazható ugyanakkor ez a szankció. A bizottság számít, számol-e azzal, hogy a közelmúlt, közeljövőben meghoz egy olyan eszközt, amivel ezeket lehet kezelni. Egy kék kártyát kapott, elfogadja-e Zadovszki úrtól? Kérem, önné 30 másodpercben. Hölgyeim és uraim, megdöbbenéssel vagy meglepetéssel hallom ezt a hozzászólást. Nem tudok más tenni, mint az a benyomásom, hogy Európa egy olyan terület, ahol az emberi jogokat lábbal tiparolják, legalábbis, hogyha a három utóbbi hozzászólást szó szerint értelmezem. Nagyjából a Magyarországról szóló kritikákra gondolok. Nem tudom osztani ezt a véleményt, úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb bizalommal kell élnünk az egyes tagállamok demokratikus hagyománya iránt. Milyen intézkedéseket kellene hozni? Ha ez kérdés volt, akkor öné a szó. Akar-e erre bármit válaszolni? Igen, és érdekes módon én két országot említettem, de amíg lesznek jogs, emberi jogsértések, azért fogunk küzdeni, hogy ezek tiszteletben tartásra kerüljenek, és ezért akarjuk, hogy európai jogállamiság jöjjön létre. Kirkosz egy percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, elnök asszony, néhány napja Törökországban jártam egy parlamenti vegyes bizottsággal, és a török kollégáknak kifejtettem, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik alapkövetelménye az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, de demokratikus értékrend elfogadása, ami viszont a különböző mechanizmusokat illeti, a jogállamiságot védő mechanizmus, illetve keret nem igazán működik. Tehát még az Európai Unió sem képes a szabadság, biztonság, jogállamiság és az emberi jogok területévé válni. Tehát hogyan várhatjuk el ezt tőlük. A kopenhágai mechanizmus és hasonló megoldásokra van szükségünk, hogy ne nézzünk szembe eféle problémákkal, mert a jogállamiság összekapcsolódik a demokráciával. Köszönöm szépen, spontán felszólalások következnek. 14-en kértek szót, 8-an kaphatnak szót. Szulinyi asszonyjal kezdjük spoštovana predsedujoča elnök asszony! Az Európai Unióba való belépésnek az a feltétele minden ország számára, hogy stabil demokráciát őrző intézményei legyenek. A jogállamiságot tiszteletben kell tartania, ugyanígy az emberi jogokat, és védenie kell a kisebbségeket. Ez a kopenhágai feltételek része, és Szlovénia is megfelelt ezeknek. Sajnos most amikor a függetlenségünk 24. évfordulóját ünnepeljük, még mindig nem, eh, nem teljes az átállás, és a szlovén igazságszolgáltatás eh, nem felel meg ezeknek a követelményeknek. Vannak olyanok, akiket eh, bizonyítékok alapján ítélnek meg, vannak viszont olyanok is, akiket nem megfelelő bizonyítékok alapján. Ezen kívül nagyon sok igazságtalan ítélet születik. Szlovéniában a bírói rendszer a szabad és demokratikus társadalom kialakulásának legnagyobb akadálya, ezért felszólítom, hogy ezzel változtassanak. Köszönöm a szót. Ami az emberi jogokat illeti és a demokráciát, nagyon fontos ö, a szakpolitikák között. Már sok minden történt, de van még azért tennivalónk a gazdasági, szociális, kulturális jogokat kell védenünk Európában, mindenféle diszkriminációval szemben, a nők jogait védeni, úgyhogy ezért támogattam Timmermans alelnök úr hozzászólását hogy jogi szempontból győztes lehessen az Európai Unió, nem cenzúrázhat egyszerűen garantálnia kell a jogokat is, és ezeket tiszteletbe tartani. Az alapjogok védelme a kopenhágai kritériumok értelmében kellene olyan térséget létrehozzon, ami megfelelő életteret mutat. Köszönöm szépen, Máriász úr, egy percben. I will speak in Greek. Görögül. Görögre fogok váltani. Nos, a kettős beszéd használatára hívnám fel a figyelmet. Az Európai Bizottság kettős beszédet használ. Ez valamennyiünk számára nyilvánvaló. Január 26-án a petíciós bizottság ülésen elmondtuk, hogy a Görögországról szóló memorandum az emberi jogokat sérti. És amikor intézkedést kértünk az Európai Bizottságtól, azt mondták, hogy ez nem az ő szakterületük, nem európai jogalkotási kérdés. Jogilag nem helytálló ez az érvedés. Politikailag azért nem stimmel, mert a jogtalanság övezetét nem tűrhetjük el a munkavállalók esetében. Továbbá azért sem stimmel, mert a 2010 per 03-as határozattal európai kérdésre emeltük ezt a területet. És ez egy 2010-es dokumentumban szerepel, tehát a trojka nem taposhatja a lábbal Görögországban az emberi jogokat. Ba. Sics úr egy percben palancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Az Európai Unióról szóló szerződés hetedik cikke támogat minket. Azt hiszem, hogy ha nincs tolerancia, az emberi jogokat nem tartják tiszteletbe, büntetést kíván, még ha államok okozzák is ezt, az Európai Bizottságnak mechanizmusokat kell kialakítania ennek érdekében. Kedves kollégák! Az Európai Unió fantasztikus térség, ahol tiszteletbe tartják az emberi jogokat, és ezért szeretném, hogyha megfordulna a kocka. Most már jó példákról kellene beszélnünk, mert Európa kiváló példákkal szolgál az emberi jogok tiszteletbetartására, és erről is beszélhetünk az Európai Parlamentben. Ezért szeretnék ilyen kezdeményezéssel élni. Vannak jó példáink, büszkéknek kell lennünk rájuk, és megmutatni őket a közvéleménynek. Köszönöm. Köszönöm, Viegas úr. Nem ismerjük el azt, hogy az Európai Uniónak lenne erkölcsi joga bármelyik ö, ö, szuverén állam demokráciáját megítélni. A Venezuelában, Kubában ö, foglalkozunk ilyen esetekkel, és ezeknek az országoknak a civil szervezeteit bíráljuk. Az, az Európai Unió, Unió ugyanakkor szegénységben tart, tart sok-sok ezer, sok százezer embert, és ezt sem szabad elfelejtenünk az Európai Unió nem, azt mondja, hogy az országok nem demokratikusak, viszont a piacon pedig megengedi az, az olyan európai rendezkedések létrejöttét, amelyek nagy problémát okoznak az embereknek. Egyszerűen kétszínűek vagyunk, álszentek vagyunk a geostratégia nevében, és ez a gyakran az emberek életére van rossz hatással. Uh, Betten úr. Köszönöm szépen. Angliának nincs szüksége a demokráciáról, jogállamiságról, alapjogokról szóló EU keretre. Több mint 8 évszázada élvezők ezeket a vívmányokat, és a demokrácia kiüresedett mostanában az EU jogalkotása miatt szemben a mi demokratikusan választott kormányunkkal és parlamentünkkel. Nagy Alfred óta jogállam van nálunk, azóta felülírta az EU joganyag a brit jogot és az Európai Bíróság politikai döntése, illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága határozatai alapozzák meg a mai joggyakorlatot. A HBS korpuszt például elsöpörte az európai elfogató parancs. Sok évszázad alatt alakult ki a common law, illetve a magna carta, és az alapjogok kartája alapján a jogi gyakorlatunk, és az

Köszönöm a szót, elnök asszony. Többször voltam árnyékjelentés készítő az alapjogok témájában itt a parlamentben, és ebben a minőségemben meg tudom ítélni azt, hogy az EU-ban milyen szintű az emberi jogok tisztelete. El kell ismernem, hogy bizonyos területeken nem túl erős. Az Európai Unió azt veti más harmadik országok szemére, hogy nem tartják tiszteletbe az emberi jogokat és büntetést érdemelnek, akkor meg kell találnunk azt a rendszert, amely az EU tagállamaiban is megfelelteti egymásnak az emberi jogok tiszteletét. Szlovákiát többször is említették itt példaként. Én büszke vagyok a szlovák állampolgárokra, mert csak 20%-uk jelentkezett. Továbbra is eszközöket kell találnunk ahhoz, hogy a gyűlöletbeszédekkel szembeszálljunk. Köszönöm szépen, Timmermans úré a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Igyekszem reagálni az elhangzottakra, illetve néhány észrevételre. Elvi alapon, és az alapelv a következő. Történelmünk folyamán megtanultuk, hogy a jogállamiságot, az emberi jogokat önmagában a demokrácia nem garantálja, ezért is állítottuk három pillérre a rendszerünket, és egyik pillér sem vehető ki ebből a konstrukcióból. Úgyhogy a fenntartásaim, illetve amit nem fogadok el, az úgynevezett illiberális demokrácia, a demokratikus többséggel nem lehet érvelni, meg akkor sem, hogyha kétharmados többségről van szó, annak érdekében, hogy meggyengítsük akár a jogállam és akár az emberi jogok bázisát. Tehát a kétharmados többség sem elég arra, hogy a tagállam az emberi jogok érvényesülését gyengítse. Ez egy alapvető érték, amelyre épül az Európai Unió. Minden tagállamra érvényes, és ez nem beavatkozás a tagállam beügyei, belügyeibe. Egyetlen tagállamot sem kényszerített senki a Lisszaboni szerződés aláírására és ratifikálására. Tehát senki nem kényszerítette a tagállamok egyikét sem az alapjogi karta aláírására és ratifikálására. Ez egy tagállami jogi aktussá lép a ratifikálással elő, és attól kezdve alkalmazandó továbbra is az a helyzet, hogyha körülnézünk a tagállamainkban, akkor a demokráciát, az jogállamiságot és az emberi jogokat egyensúlyban kell látni és értékelni, nem különíthetők el egymástól. Másodszorban meg kell mondjam, hogy úgy gondolom, hogy Felt asszony érvelése komoly érvelési hibákat tükröz két szinten. Az első probléma az érveivel, mivel a jogállamiság, illetve az emberi jogok legalább annyira fontosak, mint a gazdasági együttműködés Európában. Induljunk ki a gazdasági együttműködés modelljéből az emberi jogok értékelése területén. Ez téves, mert nem hozhatunk létre egy gazdaságra alkalmazható mechanikát, például az államháztartási deficit, illetve az állam adósságállománya. Ezt nem tehetjük meg a demokráciával, illetve a jogállamisággal és az emberi jogokkal mert rengeteg energia vész kárba, és közben nem tudunk odafigyelni a lényegre, hogyha egy ilyen mechanizmuson dolgoznánk. A második oka annak, hogy én hibásnak találom ezt az érvelést, a jelenlegi bizottság három hónapja van hivatalban, és decemberben vezette be a jelenlegi mechanizmust a tanács. Tehát igyekszünk működtetni a kialakult rendszert, adjunk neki esélyt. Tehát nem korrekt azt mondani, hogy nem hiszek ennek a rendszernek a működésében, én a saját régi játékomhoz szeretnék visszatérni a stabilitási és növekedési paktum alapján. Én úgy gondolom, hogy ezen a két szinten érvelési hibákat tükröz a gondolatmenet. Amit a görög európai parlamenti képviselőknek szeretnék mondani, elnézést, hogy angolul szólok önökhöz, nem tudok görögül. Ahogy korábban elmondtam, az ESM, a stabilizációs mechanizmus feladata, hogy az adott tagállam problémáit kezelje, és alkalmazni kell az EU jogszabályaival összhangban. Én nagyra értékeltem volna, hogyha azok, akik felvetették ebben az összefüggésben az emberi jogoknak a problémakörét, elhatárolódtak volna olyan megnyilvánulásoktól, amelyeket valamennyien ismerünk, például, hogy a zsidók nem fizetnek adót, vagy homofób megnyilvánulásoktól, amelyeket szintén hallhattunk. Ez is a jogállamisághoz tartozik, és fogalmazunk egyértelműen. Mikrofonon kívüli bekiabálás. Ez önre nem érvényes, uram, illetve a kollégáira, de valamennyien felelősek vagyunk azért, hogy az EU-ban ez ellen felszólaljunk, illetve a tagállamunkban felhívjuk erre a problémára a figyelmet. Köszönöm szépen, uram. Mikrofonon kívüli bekiabálás. Mikrofon nélkül. Ami önt illeti, ezt örömmel hallom, de a független görögöktől hallottam eféle megnyilvánulásokat, és attól tartok, hogy ezt ön sem vitathatja el. De általánosságban, hogyha szeretnénk a helyzetet javítani a jogállamiság terén, akkor a körünkben fel kell hívni a problémákra a figyelmet, és ez a lényege a független mechanizmusnak. Hölgyeim és uraim, az Európai Bizottság egy független mechanizmus bizonyos értelemben, és nyomon követjük a tagállami helyzet alakulását, például a sajtószabadságot, illetve a bírói függetlenséget, a civil szervezeteknek a helyzetét, illetve a jogállamisággal összefüggő problémákat. Az önök oldalán állok, határozottan elkötelezett vagyok ebbe az irányba, és kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy a mechanizmusoknak esélyt kell adni, hogy működjenek, mielőtt új mechanizmust vezetnénk be. Köszönöm szépen. Most Pralinina Lukasevice asszony következik a tanács nevében parancsoljon. Madame President, uh, honorable member. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon alaposan és figyelmesen meghallgattam a kifejezett véleményeket, megfigyeléseket a vita során. És ahogy a kezdetben mondtam, az Európai Unió nem csak az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapul, hanem a jogállamiságon is. Minden tagállam köteles biztosítani saját jogszabályain belül, hogy ezeket a kulcsfontosságú elveket tiszteletben tartsák. A december, 2014. decemberben elindított politikai párbeszéd, amely a jogállamiság tiszteletben tartásáról szól, aláhúzta a, és megerősítette a tagállamok elkötelezettségét afelől, hogy megvédik demokráciánkat. Meg vagyok győződve arról, hogy ez az új párbeszéd most biztosítani fogja azt is, hogy a jogállamiság lesz közös célunk, közös elérendő uniós célunk. A első ennek elnök helyettes úr is említette az Európai Unió hogy az Európai Unió részese az e- alapjogi kartának. 2014. decemberében az Európai Bíróság ezt külön reflektorfénybe helyezte, és várjuk azt, hogy a bizottság ezt ebben a témában milyen további lépéseket fog tenni. A tanács megerősíti az elkötelezettségét emellett, és azt, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás nem kötelezettség. az új európai mechanizmust, amely, a, amely az emberi jogokat figyeli meg, illetve monitorozza. Pontosan itt hallottuk megemlíteni Strasbourgban, ahol az ítélet született. Egyetértek Timmermans úrral abban, hogy a már meglévő mechanizmusokban rejlő lehetőségeket alaposan meg kell vizsgálnunk. Az eszközeink megvannak, csak meg kell tanulnunk őket megfelelően használni. A tanács meg van győződve arról, hogy a politikai bárbeszédben jó lehetőségek rejlenek. Hogyha a tavaly decemberi tanácsi következtetések alapján és ezeknek az elveknek az alapján dolgozunk. Ezek értéket adnak, és nem feltétlenül lenne egy új megfigyelő mechanizmus ehhez képest pozitív. Biztos vagyok benne, hogy Timmermans úr javaslatai is tartalmaznak jó ötleteket, és örömmel várjuk a bizottsággal, illetve az Európai Parlamenttel folytatott további együttműködést. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm a figyelmüket. Merci, madame. Le débat Köszönöm, asszonyom.